Ügyrendi kérdésben? Mi a gondja? Eljárási kérdés? Igen, jogi kérdés. Otthon történt velem valami. Nos, engem felmentettek az összes engem illető vádat, vád értelmében, köszönöm, vagy e, függvényében összes kollégának köszönetet szeretnék mondani, akik segítettek. Nagyon sokan segítettek meg, nagyon sokan segítettek, nekem támogattak, frakciótól függetlenül. Egnyú úrnak sose voltak kételjei velem kapcsolatban. Farázs úrnak is szeretnék köszönetet mondani, ő is folyton fölvette velem a kapcsolatot. Sok konfitársam hitt bennem. Nem tudok mindenkinek köszönetet mondani, Edward Forontnak, kiváló politikusnak, és Marine Le Pennek, a nagyszerű Lapinnek, Le Pennek, aki sokat segített. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szerintem ez a köszönet nyilvánítás egyáltalán nem volt ügyrendi kérdés. Kérem, tartsa be az eljárási szabályzatot. Ha gondolja, akár virágot is küldhet ezeknek a személyeknek, de nem most. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Jó, akkor talán kezdjük el a szavazást. Hautala jelentés az első. Népszerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Lavia jelentés szintén név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő második lavia jelentés következik, szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Rátérünk a Kaufman jelentésre. Szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Grisbeck jelentés a következő. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Krizogonosz jelentés a következő. Robert Jaroszláv Ivaskievics parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről szól ez. Ki van mellette, kérem? Mutassák. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A második rizogonosz jelentés következik. Ugyanezen kolléga mentemi jogának felfüggesztéséről van szó egy másik témában. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Ferrara jelentés. Florian Filippo parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Ki van mellette? Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. Következik a Pirinszki jelentés. 62-es módosító következés mellette ki van, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik ezért a 64-es módosító név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 62-es módosító kézfeltartása mellette. Ellenem? Tartózkodók. Elfogadtuk. 63-as következik. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Most a bizottsági javaslatról fogunk szavazni, készfeltartással mellette. Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Most a jogalkotási ellensfogadás tervezetről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. ezt is elfogadtuk. Következik a Demesmáker jelentés. Itt több részben kell szavazni. 11-es bekezdés, három részben szavazunk erről, kész feltartással, első rész mellette. Ellenem. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellenem tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ezt szeretnék ellenőrizni? Jó, ellenőrizzük a második részt. 11-es bekezdés második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Légi pszichoforia. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többsége. Harmadik rész. 11-es harmadik része kész feltartásá mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 25-ös bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 29-es bekezdés. feltartása mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es bekezdés két részben. Készfeltartással első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es bekezdés, két részben. Első rész, készfeltartása mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 41-es bekezdés. Mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. 42-es bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 58-as bekezdés három részben. Nem, nem kell előnézni, az előző, előzőt világos volt. Az első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész, mellette, ellene, tartózkodók. A második részlet fogjuk, fogjuk ellenőrizni, tehát az öt részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. is Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Remélem legközelebb nem kérnek majd ellenőrzést. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 71-es bekezdés készfeltartásra. Első rész mellette. Ellene. Elfogadtuk. 78-as, két részben, első rész mellette. Oh. Signomi. Elnézést kér az elnök. bit. Visszatérünk a 71-es bekezdéshez. 71-es be, 71 bekezdés. Három részben szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 72-es bekezdés következik, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 78-as bekezdés két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók ezt meg kéne néznünk, ellenőrizzük a második részt. 78-as második részéről szavazunk név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Épp csak hogy. 8. as bekezdés két részben. Első rész. Kész feltartása mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész. Ez név szerinti szavazás lesz. A 80-as második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Van itt egy kettes számú módosító, készfeltartása mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 81-es bekezdés két részben, név szerinti szavazással. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Szinte név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es bekezdés. Név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 88-as bekezdés következik, szintén név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Hármas módosító. A 90-es bekezdés után készfeltartása mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Egyes módosító. Kész. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Most a teljes állásfoglalás tervezetről fogunk szavazni, név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon nagy többséggel elfogadtuk, köszönjük szépen. Köszönöm. Következnek a szavazatmagyarázatok. magyarázatok.